a büntetlenség megszüntetését. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. A vita végén hét módosító indítványt nyújtottak be. A szavazás a következő vitát követően kerül meg rendezésre. A következő napi rendi pontunk az iráni etnikai kisebbségek helyzete. Páska kollégának adom meg egy percre a szót először. Köszönöm szépen, elnök úr! Irán politikai képviselői a nemzetközileg elismert emberi jogok tiszteletben tartása mellett kötelezték el magukat, és, az, és azért, hogy felkívánnak lépni a radikális iszlám politikusokkal szemben. A kisebbségeknek joga van nyelvük, vallásuk használatára nyilvánosság előtt is lehetővé kell tenni a kisebbségek számára. A vallásgyakorlást fel kell függeszteni a diszkriminációt és a kisebbségek elleni eljárásokat. Ez nagyon fontos már csak azért is, mert az Irán közigazgatás nem tesz ugyan semmiféle változtatást ma, e, tudják, hogy Európa és az egész világ figyeli őket, tudják, hogy a jövőben felelősségre fogják vonni őket a e kisebbségi politika miatt. Köszönöm. Köszönöm, Paska kollega. A következő Tavares kollega két perc. Muito obrigado, senhor presidente. O assunto... Elnök úr, köszönöm a szót Valóban nagyon aggasztó témáról van szó. Az iráni kisebbségek helyzete tényleg súlyos, és ráadásul folyamatosan romlik. A politikai helyzet Iránban rendkívül bonyolult, és nagyon sok aggály van, még a nagy többséggel kapcsolatban is, tehát az etnikai többségben lévők emberi jogait sem tartják be feltétlenül, nem hogy a kisebbségek jogait a választások, a szavazások nem megfelelően működnek, és a kisebbségeket nem csak politikai jogaikban, hanem gazdasági és egyéb jogaikban is korlátozzák. Az etnikai kisebbségek női tagjai duplán nehéz helyzetben vannak, pedig tudjuk, hogy Iránban amúgy sem rózsás a nők helyzete az iskolák nem megfelelőképpen működnek, ez duplán igaz a kisebbségi iskolákra. A kisebbségi iskoláknak nincs pénzük, nincsenek lehetőségeik, úgyhogy a kisebbségek helyzete így is folyamatosan romlik. A halálbüntetés alkalmazása is aggasztó, vannak olyanok, akiket szexuális beállítottságuk miatt állítanak bíróság elé, ítélnek el és végeznek ki. Ráadásul a halálbüntetés fiatalkorúakra is vonatkozhat. Az etnikai kisebbségek helyzetének a javítására sajnos elég kicsi az esélyünk, nem nagyon gondolom, hogy az iráni kormány ennek az állásfoglalásának az elolvasása után hirtelen mindent megváltoztatna. Ugyanakkor azért úgy vélem, hogy szükséges ezen állásfoglalások elkészítése és a nyomásgyakorlás az iráni kormányra nézve. Az iráni kormány reméljük, hogy a jövőben nyitottabb lesz a kisebbségi kérdések megvitatására. Vagy pedig azt kell megvárnunk, hogy ez a kormány eltűnjön. Most de Kaiser kolléganő egy percre kap szó. Merci, monsieur le, le président. Elnök úr, köszönöm a szót az iráni lakosság 50%-a perzsa, a másik fele pedig különböző kisebb etnikai csoporthoz tartozik. A diszkrimináció ellenes bizottság az ensz belül már 2010-ben elmondta, hogy Iránban nagyon keményen kiközösítik a kisebbségeket, pedig tulajdonképpen nem nem is kicsi a kisebbségi csoportok száma, itt vannak az azerik, az arabok, a kurdok, a belugyok, tehát számos olyan kisebbség, amely tulajdonképpen elég sok főt számlál. Iránban azonban szétszóródottan élnek ezek a kisebbségek, ezért nagyon nehéz a helyzetük. 2005-ben, április 15-én elindult az április 15-e mozgalom, amit addig is, amit azóta is minden évben ünnepelnek, csak hogy ezeket a megmozdulásokat nagyon keményen visszaszorítják. Az elmúlt évben 15 halálos áldozata volt ennek a megmozdulásnak, az idei évben pedig egy halálos áldozata és egy sérültje, ez erről szóló képeket a Facebookon és a Twitteren is meg lehetett nézni azért használják ezeket a médiákat, mert egyébként elég nehéz bármilyen információt is összegyűjteni a különböző civil megmozdulások működéséről Iránban. De az a tény, hogy egyáltalán látjuk, hogy vannak ilyen megmozdulások, az már pozitív. Köszönöm. Köszönöm szépen, de Kaiser kolléganő. A következő felszólaló Szháke asszony másfél percre. Thank you, President, Commissioner and colleagues. Köszönöm. Az összes iránit elnyomják, és állami erőszak áldozatai minden nap. Sajnos ez az iszlám köztársaság mindennapja. Ezt ne felejtsük el akkor sem, amikor az iráni atomprogramról tárgyalunk majd. Iránban meg kell változtatni a helyzetet, de az irániaknak kell a helyzetet megváltoztatni. Az emberi jogok helyzete nagyon fontos, és nem szabad elfelejtenünk az atomprogram mellett sem. Ma az iráni etnikai kisebbségekről beszélünk itt. A kisebbségek képviselőit nagyon gyakran bebörtönzik, a börtönökben pedig olyan állapotok uralkodnak, amelyek semmilyen nemzetközi követelménynek nem felelnek meg. Mindennaposak a kínzások, nemi erőszak és a kivégzések. azon emberek számára, akik az emberi jogok egyetemességében hisznek. Felszólítjuk Iránt, hogy saját kötelességeit tartsa be. A kisebbségek kettős diszkriminációban részesülnek, amennyiben nők is. Felszólítjuk az irán hatóságokat, hogy ne üldözze azokat, akik a kisebbségek jogaért szállnak síkra. Engedje meg a kisebbségeknek, hogy használják nyelvüket, és tegye lehetővé, hogy mindenki anyanyelvén tanulhasson, ahogy ezt az iráni alkotmány is előírja. Köszönöm szépen, Szháke kolléganő, most Korhola asszony kap egy percre szót. Köszönöm szépen. Már két év telt el azóta, hogy Farsát Kanangart meggyilkolták azért, mert kurd volt. Azért azonban eh, Riab Sobhanit négy év börtönre ítélték, mert az iráni Baháj Egyetemnek pénzt adott. Maria Marostan Púria, ami Ritzadeh keresztényeket pedig 2009-ben ítélték el apostataként hit behagyottaként ítélték el őket. Iránban az a bírák teljesen szabadon dönthetnek arról, hogy kit ítélnek, hitehagyonok, ami az egyik legnagyobb bűn Iránban. Iránban három elismert kisebbség van, a zsidók, a keresztények és a zoroasztriánusok. Azonban azeriak vannak, beludzsiak vannak, szulfik, arabok és nagyon sok egyéb is. Ezeket nem ismerik el. És alig kapnak helyet a parlamentben, nem gyakorolhatják vallásukat. Iránban lábbal tapossák a multikulturalitást. Köszönöm szépen, Korhola asszony, Verzsia asszony kap szót másfél perc. Merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány nappal ezelőtt a kurdok Farsad Karanga megölésének második évfordulóját kellett, hogy megünnepeljék, ha fogalmazhatom így. És az elmúlt évben hat olyan arab szemét ítéltek el, akiket hitszegőnek nyilvánítottak, az imént a kollégám már beszámolt ezekről az esetekről. Tehát a megemlékezések folyamatosan olyan eseményekre emlékeznek, amelyek negatív események. Valaki kivégzéséhez csatlakoznak. Hát Iránban úgy tűnik, hogy nőnek lenni nem jó, kisebbséghez tartozni nem jó, valamilyen egyéb valláshoz tartozni, mint amilyen a legnagyobb vallás nem jó, sőt, életveszélyes is lehet. És mi mit teszünk? Mi irogatjuk az állásfoglalásokat. Így mondjuk legalább a lelkiismeretünk jó, mert elkönyvelhetjük, hogy csináltunk valamit. Csak hát gondolom megbocsátják a kollégák, hogy ezt mondom, az eddigi állásfoglalásaink alapján nem történt semmi, és akkor most megírunk egy újabb állásfoglalást. Leila Zanát tíz évre elítélték, pedig mi Szaharov díjjal tüntettük ki. Köszönöm szépen, Verzsia asszony, Wojciechowski kolléga következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szomorú dolgokról tárgyalunk ma. Nagyon szomorú dolog az, hogy Irán egy ilyen gyönyörű, hosszú történelemmel és kultúrával, egy ilyen fontos ország olyan vezetéssel rendelkezik, olyan rezsimmel rendelkezik, amely saját állampolgáraitól tagadja meg a legalapvetőbb jogokat. Ennek a rezsimnek viszont nukleáris vágyai vannak, atombombát szeretne építeni, azonban üldözi a keresztényeket, de a többi etnikai kisebbséget is. Nekünk nem szabad szó nélkül hagynunk ezt. Az iráni hatóságok semmilyen kritikát nem hajlandók meghallani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az Európai Parlament ne foglalkozzon az iráni emberi jogokkal. Nem fogjuk eltűrni ezt a fajta viselkedést támogatnunk kell az iráni ellenzéket is. Csak is így tudunk nyomást gyakorolni az iráni rezsimre. Köszönöm szépen, Fajcsehovszki kolléga. Eddig a szerzők, most a frakciók felszólalói. Posszelt úr kap szót egy percre. Posszelt kolléga. Herr Präsident, der Irán. Elnök úr, Iránt elég gyakran monolitnak látják, mint hogy egy síta egység lenne. Azonban Irán több nemzetiségű ország, ahol többfajta vallás is van. Vannak keresztény kisebbségek, viszonylag jó a helyzetük a keresztény örményeknek. Másokat pedig nagyon keményen üldöznek. Például az arámi keresztényeket a nem síta mohamedánoknak is szenvedniük kell, a bahályoknak szenvedniük kell. Éppen ezért a mi feladatunk az, hogy Iránt sokrétűségében lássuk, és tegyünk meg mindent azért, hogy a vallási kisebbségeket ne üldözzék, sőt támogassák. Ugyanúgy, mint az előttem felszólalók, én is ismétlem, hogy igenis van értelme rendszeresen foglalkozni Iránnal. Ezt tettük korábban az állítólagos homogén keleti blokkal is. Ma Kelet-Európa felszabadult. Irán is fel fog szabadulni, olyan ország lesz, ahol békében élnek egymással a népek és a vallások, és partnerünk lesznek. Köszönöm szépen. Most Ojuland kolléganő egy perce kap szót. Elnök úr, az iráni emberi jogsértések tulajdonképpen nem számítanak meglepetésnek. Tudjuk, hogy milyen katasztrofális az emberi jogi helyzet Iránban, ezt már nagyon sok alkalommal megvitattuk itt a parlamentben. Mindig is azt kértük az iráni hatóságoktól, hogy szüntessék meg a diszkriminációt, hogy a vallásszabadságot, a gyülekezés szabadságát tegyék lehetővé, de ez sajnálatos módon nem történt meg. És tudjuk, hogy a jelenlegi állásfoglalásunkat sem fogják figyelembe venni, mint ahogy az eddigiekkel sem tették. Az EU-t én arra ösztönözném, hogy inkább párbeszédet próbáljunk folytatni az Iránban és Iránon kívül élő iráni ellenzéki csoportokkal, és segítsük őket abban, hogy a jelenlegi fundamentalista rendszert meg lehessen dönteni. Tehát én úgy gondolom, hogy az eredménynek, a változásnak Iránon belülről kell elindulnia, csak így válhat demokratikussá Irán. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Ojuland kolléganő, Grubarcsök kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Irán olyan ország, ahol a hatóságok erőszakkal lépnek fel, és minden esetben megpróbálják visszaszorítani az emberi jogokat. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy visszanyerjék az emberek a hitüket. Nem könnyű keresztényeknek katolikusnak lenni irányban. Ilyen helyzetben az Európai Unió, amely hisz mélyen a, kriszt- a kereszténységben, meg kell, hogy védje ezeket az embereket. Éppen ezért fel kell, hogy szólaljunk az Iránban jelenleg zajló helyzettel szemben. Meg kell védeni mindenki vallásához való jogát. Ez az egyik alapvető jog. Nem szabad engednünk, hogy Iránban ilyen dolgok történjenek. Mindent meg kell tennünk azért, hogy az Iránban élő keresztényeket megvédjük. Köszönöm. Köszönöm szépen, eh, Grobacsek korega. Ezzel a frakciók eh, felszólalói listáját lezárjuk. Szilvesztris kollega kért ezen kívül még szót. Az iráni jog eh, és igazságszolgáltatási rendszerben 700 embert összesen 300 évre ítéltek polgári jogaik megvonásával. Több ezer hónapot kell együtt eltölteniük börtönben. Egyáltalán nem könnyű kisebbségnek lenni. Aktivisták, emberi jogi aktivisták és emberi jogi harcosok nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, nagyon keveset tudnak csak tenni, bár ismerjük a fő tendenciákat. Elsősorban, és ezt hangsúlyozni szeretném, a keresztényekre való nyomást próbálja gyak erősíteni a kormányzat. A vallásosság ellen minden szemben, ami nem síta vallás, fellépnek. Minden más vallást minden más vallás gyakorlóját törvénytelennek és másodrangonak tekintenek. Köszönöm szépen. Most a spontán hozzászólások sorához értünk. Pár kérem megértőjüket, valóban megértésüket nagyon sokan kértek szót, bár rövid az időnk. Szonit kollega az első egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberi jogsértések látens e- esetei fordulnak elő már évek óta. Iránban politikai, társadalmi jogokat sértenek. Azok az emberek, akik az emberi jogok mellett tüntetnek, e, e, súlyos következményekkel kell, hogy szembenézzenek. Irán nagyon sok állampolgárát teljes és állandó fenyegetésben, fenyegetésbe taszította az embereket ok nélkül szinte meggyilkolják, börtönbe vetik. Emlékeztetnünk kell a nemzetközi közösséget arra, és újra meg újra meg kell tegyük azt, hogy az iráni hatóságoknál kö kell, ki kell követelni az emberi jogok tiszteletben tartását. A parlamentünk elhalasztotta már kétszer az iráni látogatást az ottani helyzet miatt. Köszönöm, és ezt nem tartom helyesnek. Köszönöm szépen, Szoni kollega. Kretuf kollega jön egy percben. De mult uh, consider și eu că trebuie să transmitem Elnök úr, én magam is úgy gondolom, hogy egyértelmű üzenetet kell az iráni hatóságoknak meg kell szüntetniük a halálbüntetést az aházi, aháziakkal szemben, hiszen bármikor, bármit tesznek, az a veszély néz rájuk, hogy felakasztják őket. Igenis arra is szükség van, hogy a, az ilyen irányú visszaéléseket kínzásokat felderítsük, ne, meg kell tinteni a halálbüntetést, nem szabad a vallásos kisebbségekkel szemben ilyen eszközöket alkalmazni. Az Európai Uniónak be kell, közbe kell lépnie. Köszönöm, Grécu asszony. Flasák kollega kér egy percre szót. Předsedo, při diskuzi o právech menšin v Iránu je třeba zmínit i práva... Köszönöm szépen. Az emberi kisebbségi jogok Iránban és az Ashraf régióban is eh, érvényesülnie kell. Több mint három ezer ember katasztrofális körülmények között kell, hogy éljen itt, ráadásul állandó fenyegetettség közepetbe. Fel kell hívni a főképviselő és az Európai Bizottság alelnökei eh, ez egyebek között Eston asszony figyelmét arra, hogy lépjen fel és egy megoldást követelnek ki ezen égető helyzetre. Köszönöm, Flasak kollega. Jecrész Jeszka kollega kap egy percet. E, dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo trudna sytuacja mniejszości... Köszönöm, elnök úr. A szörnyűséges helyzetben vannak a kisebbségek Iránban ez az országban érvényesülő abszolút vallásszabadság hiánya miatt van. Részletesen megtárgyaltuk a kisebbségekkel, különösen a keresztény kisebbségekkel szemben elkövetett jogsértéses eljárásokat és halálbüntetéseket. Mélyen lesújt az a tény, hogy a halálbüntetés azokra is vonatkozik, akik vallásot váltottak brutális visszaélés ez a vallás szabadság jogával. Nem szabad ezt engedni. Köszönöm. Köszönöm eh, Jedzerjevszka kollégának. Végül pedig Skino úr kapja meg egy percre. Skina kollega. Köszönöm, elnök úr. Eh, Veronique de Kaisernak igaza volt, amikor azt mondta, hogy nem monokulturális társadalom Irán, nyilvánvalóan muzulmán köztársaság ahogy az összes hozzászóló elmondta, nagyon veszélyes etnikai vagy vallási kisebbségként élni Iránban. Éppen ezért támogatom azt az indítványt, amely az emberi jogok univerzalitását követeli Iránban minden etnikai és vallási kisebbségi csoportokra vonatkozóan. Nagyon sokan hozzászóltak és elmondták, hogy könnyen meghatározható méretük, vagy, való, vagy vallási identitások alapján ezek a kisebbségek. De más vallásos csoportok is nagyon bizonytalan jövővel szembesülnek, olyan etnikai csoportok is, akikről tudunk. Azt szeretném, hogyha az etnikai kisebbségek mint a szírkeresztények és mindenki más is bekerülne ennek az indítványnak a hatája alá. Köszönöm. Köszönöm szépen Skinner kollégának. Ezzel lezárom a spontán hozzászólások folyamatát, és a vita végén Dáli biztos úrnak adom meg újra a szót. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők. Ahogy kifejezésre jutott, Irán etnikumok mozaikja. A lakosság 40%-a nem perzsa. Vannak azerik, kurdok, beludzsok, arabok, türkmének, pastuk, grúzok, szírek és zsidók. Ők általában az ország szélén helyezkednek el, messze vannak a hatalmi központoktól. A alkotmány garantálja a kisebbségek jogait. Azonban a kisebbségeket a gyakorlatban diszkriminálják. Ez azt jelenti, hogy elveszik a földjüket, nem léphetnek állami szolgálatba, a szociális, kulturális, nyelvi és vallási jogaikat korlátozott korlátozzák. Nagyon elterjedt a bebörtönzés, a politikai perek, kirakat perek. Rendszeresen korlátozzák a kisebbségek állampolgári jogait. Nagyon gyakran nem részesülnek az ország kincseiből sem az etnikai kisebbségek. Tehát például a Rumjek tó vize nagy kincs, ám az ott lakó azeriek nem profitálhatnak ebből a természeti kincsből. Az Európai Unió és az ENSZ gyakran felszólította Iránt, hogy változtasson a helyzeten. Az iráni emberi jogokkal 2011 novemberében került elfogadásra egy elítélő nyilatkozat a diszkrimináció ellenes intézkedések, illetve szervek is gyakran felszólítják iránt, hogy fejezze be ezt a gyakorlatot. Az Európai Unió saját elvei alapján értekelt abban, hogy megvédje az iráni kisebbsége, sőt, a világ kisebbségeinek helyzetét. Iránban aggasztó helyzet. Mint más országokban is, rendszeresen figyeljük a diszkriminációt, amelynek alapja a vallás, a nemi orientáció, a nyelv vagy az etnikai orientáció. Az eh, irániakat eh, általában is elnyomja saját rendszerük. Azonban sokkal keményebb a nem többségi irániak helyzete. Éppen ezért eh, nem szabad lemondanunk arról, hogy Iránt rendszeresen felszólítsuk, hogy tartsa be saját maga által vállalt kötelezettségeit. Az ENSZ és az Európai Unió gyakran kifejezte nem tetszését abban a tekintetben, ahogy Irán a kisebbségekkel bánik. Például 2011. júniusában az Európai Unió tiltakozott négy kurd származású iráni kivégzése miatt. Ashton alelnök asszony sok nyilatkozatot adott ki az iráni aggasztó helyzet miatt. Főleg a baháj kisebbség helyzete aggasztó. Az Európai Unió fokozottabb figyelemmel kíséri az iráni kisebbségek helyzetét. Főleg azokat, akik diszkrimináció alanya. Pillanatnyilag 78 személy áll az Európai Unió tiltó listáján emberi jogok megsértése miatt. Köszönöm szépen, Dali biztos úr. 7 indítvány szerepel a szavazáson, és rögtön